nehezen választható el, idén pedig különösen nem választható el. Az a helyzet, hogy most január végén vagyunk, és még nem ismerjük. Jest tutaj kwestia płatności, która pozostaje otwarta. Mamy koniec stycznia i nie wiemy jeszcze, jakie będą maksymalne kwoty na rok 2014.